Az elnök. Uh, ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Megkezdjük a plenáris ülésünket. Megnyitom ezennel a 2011. március 23-ai ülést. A március 10 ei jegyzőkönyv rendelkezésre el van valakinek megjegyzése? Nincs, akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Megjegyzések az ülés kezdetekor az elnök részéről. Üdvözlöm a plenáris ülésteremben Mariel de Gasperit, aki De Gasperi úr lánya, tudjuk, hogy Alcide De Gasperi az európai közösségek egyik alapítóatja volt. 2. E, Második információ a részemről a következő, ami a szomszédsági politikát és a szíriai és jemeni, valamint líbiai politikai helyzetet illeti, ezen országokban erőszakosan elnyomják a demokráciát követelő tömegek tüntetéseit, ezek olyan kormányok, amelyek kalasnyikovokkal lövik saját népüket, ők elveszítik demokratikus legitimitásukat, a gátat kell szabni az erőszaknak, és el kell ítélni a felelősöket. Kolejna információ. tym tygodniu... További információk, kedves kollégák, ezen a héten a nemzetközi közösség a rasszizmus és az idegengyűlölet áldozataira emlékezett. A szabad világ közössége nagyon sokat tett azért, hogy túl legyünk ezen problémákon, és a rasszizmust kitiltsuk a mindennapokból. Tudjuk azonban, hogy még hosszú út áll előttünk a probléma elleni küzdelemben a tagállamokon belül és az EU határain kívül egyaránt. További információ. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy tudatták velünk, hogy az egyik kollégánk, Táler úr, lemondott mandátumáról. A második kolléga pedig Strasser úr, aki az imént közölte, hogy hamarosan lemond mandátumáról. A harmadik kolléga Severin úr, aki kilép a szocialisták és demokraták frakciójából.